Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Kezdjük el az ülés munkáját a napi rend elfogadásával. A napi rendet elfogadhatjuk, igen, köszönöm. Akkor átérünk a második pontra, az elnök közleményei. Van néhány eh, közleményem, de nagyon rövid leszek. A folyó trilógusról való beszámoló hadd tájékoztassak mindenkit a jelenlegi helyzetről. Az európai statisztikákról szóló trilógus félbeszakadt ugye februárban, mert a görög elnökségnek akkoriban adott mandátum semmilyen előrelépést nem tett lehetővé. Most ezt a trilógust folytatjuk az olasz elnökséggel együttműködve, és november 18-án 9-től 12-ig lesz a következő ülésük, Bájé az új előadó, és a frakciók megerősítették, hogy az árnyékjelentéstevőket megerősítik, Gál Pelc asszony az EPP-től, Odzok úr az ECR-től, Intfeld asszony az AD-tól, López asszony a GUE-tól, és Lambers úr a Zöldektől. az Európai Hosszú Távú Befektetési Alapokról szóló másik trilógus munkája már meg is kezdődött. Két tárgyalási fordulót tartottunk, egyet októberben, egyet november 5-én, és el kell, hogy mondjam, hogy történt előrelépés a tárgyalásokon, A következő fordulót november 26-ára a Strasbourgba tervezték be, és decemberre is lesz lehetőség még egy tárgyalási fordulóra, de nagyon sokat várunk a Strasburgi tárgyalási fordulótól, és nagyon bízunk benne, hogy sikerül az év végére lezárni a munkát e fontos jogszabályjal kapcsolatban. Bízunk benne, hogy a nyitváló politikai kérdéseket sikerül megoldani. Alain úr vezeti az EPP csapatát előadóként, ECR, Philip Debecker, Alde, Rubio Vázquez a GUE-tól, Philip Lambert a zöldektől, az FDD-től e eddig még nem jelöltek ki árnyékelőadót, aztán eh, a multi-change fees kapcsolatban a november 6-án kialakult eh, a tanács ellenspontja. Júliusban úgy döntöttek az előadók, hogy a, a plenárison áprilisban elfogadottak szerint haladunk tovább, úgyhogy eh, a trilógus hamarosan megindul, november 19-én délután lesz az első tárgyalás, aztán december 4-én eh, délelőtt a második. A tárgyaló csapatban eh, Pablo Zalba az EPP-től az előadó, Ola Ludvingson szocialisták, San Potero az ECR-től, Sophie Intveld az Aldét képviseli, Matt Carfi a GUE-t, és Báz Ekhut a zöldeket, Marco Valli pedig az EFDD eh, frakciót. Tegnap a pénzmosás elleni irányelvről volt trilógus eh, és a tőketranszfer eh, rendeletről november 4-én Tizedikén voltak egyeztetések. Um, a Libe szakbizottság uh, iránymutatásai alapján haladtunk, befektetővédelem, nemzetek feletti kockázatelemzés és egyéb témákban haladunk előre. 10 25, november 25-én kedden lesz a következő tárgyalás. Bízunk benne, hogy sikerül ebben a nagyon releváns jogszabályban is előrelépni. Akkor most következik a napirend harmadik pontja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések ellenőrzésével kapcsolatban, ami ugye egy új fajta feladat a mi napirendünkben, és ami azt mutatja, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy jobban, nagyobb figyelemmel ellenőrizzük a felhatalmazásos és végrehajtási intézkedéseket, azok relevanciáját, és így betöltsük intézményes és demokratikus szerepünket. A mai vitához négy témát határoztunk meg, a szolvencia 2-es felhatalmazásos aktusait, ezeket már elfogadták, a likviditás fedezeti ráta és a a 429-es cikk módosítása, aztán az országonkénti jelentés a CRD 4-es csomag mm, vonatkozásában, illetve a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv mm, felhatalmazáson alapuló jogi aktusaival foglalkozunk. Itt a negyedik jogi aktus intézményes architektúrája bonyolultabb. A felhatalmazáson alapuló jogi aktust már a bizottság elfogadta, de itt van egy másik aktus is. Úgy döntöttünk, hogy egy csomagban tárgyaljuk ezeket az ügyeket. A bizottságnak is el kell fogadnia, de a tanács módosíthatja az aktust. megállapodtunk egy eljárásról a tanácssal és a bizottsággal, aminek a keretében a tárgyalásokat, tehát a tanácsban folyó tárgyalásokat nyomon követjük a végretesi aktus megoldása vonatkozásában, és ennek alapjában adott esetben ellenvetéssel élhetünk a felhatalmazásos aktussal szemben. Továbbra is szeretnénk ezt a csomag megközelítést alkalmazni, várjuk, hogy a tanács jelezze, hogy miként tudjuk megismerni az értékelésük eredményét, és természetesen azt várjuk, hogy a bizottság teljes körűen tájékoztassa a parlamentet. El kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból nem vagyunk teljesen elégedettek, ugyanis a végrehajtási intézkedések nem pusztán formálisak, hanem érdemi hatásuk is van arra vonatkozóan, hogy a befizetések hogyan történnek az alapba. Tehát erről még nem teljes körűen tájékoztatták hivatalosan a parlamentet, inkább már csatornákon szereztük beértesüléseinket. Bízunk benne, hogy ez a jövőben nem ismétlődik meg, meg mert teljes mértékű együttműködésben bízunk a bizottság részéről az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vonatkozásában teljes körűen tájékoztatni kell bennünket. Jó, akkor vegyük az első témát, ez a szolvencia kettes. Igen. Az utolsó ponttal kapcsolatban lenne egy kérésem az eljárást illetően. Az utolsó ponttal kapcsolatban lenne egy kérésem az eljárással kapcsolatban. Ma beszéltünk erről, csak azt kérném, a következőt kérném a titkárságtól, hogy vizsgálják azt meg, hogy a bizottság által javasolt tanácsban tárgyalt eltérés az szm szabályoktól, ezeket, hogy a bankokat a nagycsok alapján értékeljük, ez megfelel-e a kettes szintű jogszabályozásnak, és ez túlmutat-e a BRDD egyes szintű szabályozásán. Hökmar kollega jól rámutatott arra, hogy a BRD-nek kell lenni az alapnak. Véleményem szerint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 i was informed that uh, due to a technical problem uh, there is no active hungarian interpretation only passive. is it true? i would like to speak in hungarian. yes. Um, először is um, azt szeretném elmondani hogy a, a statisztikák uh, rendkívül fontosak és nélkülözhetetlenek minden demokratikus folyamatban és um, egyformán nélkülözhetetlenek ahhoz hogy jó kormányzásról tudjunk beszélni. legalább ilyen fontos a nyilvánosságnak a bizalma egyébként az európai statisztikák iránt tehát a legfontosabb feladatunk az hogy ezt tudjuk biztostani. éppen ezért eh, nagyon fontosnak és kiemelten támogatandónak télem meg wieser eh, úrnak a javaslatait ami jó keretet eh, adhat az elszámoltathatóság kultúrájának a megteremtéséhez. minden statisztika akkor jó hogyha kellően hasznosulhat ezért a statisztikáknak alapvetően naprakésznek gyorsnak kell lenni ugyanakkor hatékonynak az adatgyűjtésben. azonban legalább ilyen fontos számunkra hogy ezek a statisztikák eh, megfelelő pontossággal bírjanak és megfelelő információtartalommal brjanak azt is mondhatnám hogy ellenőrizhetők legyenek. ennek az ellenőrzésnek azonban együttműködésen alapuló rendszerből kell kiindulnia vagyis egyetértek azzal hogy indokolatlanul és szükségtelenül nem lehet beavatkozni a nemzeti hatóságoknak a jogkörébe e, csupán de nagyon fontos ajánlásokat megfogalmazni a rendszer követelményeit kialaktani és legalább ilyen fontos hasznos tanácsokat adni mert akkor tudjuk ezeket a statisztikákat végül is mi felhasználók értékelni. ugyanakkor fontosnak tartom kiemelni hogy ha egy nemzeti hatóság valamilyen adatközlése megtévesztésre irányul akkor legyen eszközünk arra hogy ezen folyamattal szemben fel tudjunk lépni vagyis az adatszolgáltatásnak a sznvonala ne tudjon sérülni. ugyanilyen fontos éppen ezért a függetlenségnek a teljes körű megteremtése tehát szakmai alapúnak kell lenni egyértelműen a hivatalok vezetőinek a kiválasztása és ha ez nem gy történik akkor itt is legyen beavatkozási lehetőségünk. összességében azt szeretném elmondani hogy ugyan minőségre E, mint magára az egész folyamatra e, irányulóan rendszerszintű e, megközeltésre van szükség hiszen elsődleges követelmény az hogy a statisztikák minden kormányzati szinten legyen ez európai uniós nemzetgazdasági vagy éppen helyi kormányzati szint megfelelően pontos legyenek pontosak legyenek és minden eh, politikai beavatkozástól függetlenül készüljenek el. Eh, végül hangsúlyozni szeretném hogy elég gyorsan változó eh, környezetben élünk és ezekhez a környezeti feltételekhez fontos hogy tudjanak a statisztikák is alkalmazkodni. ennek az új keretét E, szükséges hogy időről időre kialaktsuk ebben benne vannak az új mérőszámok ebben benne vannak természetesen az új eljárások. szeretném felhvni a figyelmet például e tekintetben a belső piaci pillér megerőstésének fontosságára és ebből adódóan egy, a statisztikai lekövetésre is minden statisztikának felhasználóbarátnak kell lenni vagyis kell tudni hasznosulni ezért én szeretném látni különösen az online felületen de egyéb kiadványokban is hogy a számszerű táblázatokon túl olyan grafikonok használatát is preferáljuk ami képes arra hogy képileg be tudja mutatni azt a tartalmat amit mi számokkal meg szeretnénk jeleníteni. természetesen egyetértek azzal hogy ha kutatóként nyúlunk egy statisztikához akkor annak az elérése e, a pontos adatoknak az elérése legalább ilyen fontos de induljunk ki abból hogy az five hundred millió uniós polgárból e, viszonylag kevés a kutató és sokkal több az érdeklődő polgár akinek a bizalmát is e, szeretnénk a statisztikákkal növelni. köszönöm elnök úr!